Okay, so um, hello again, colleague. Üdvözlök mindenkit, kedves uh, kollégák. Ismételten. Azt javaslom, hogy kezdjük meg az ülésünk következő részét. Azt terveztük, hogy uh, most uh, eszmecserét uh, tartunk az Európai járványügyi intézet vezetőjével, Andrea Amonna. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit tud elmondani az ügynökségéről, és természetesen a kollégák is szeretnének kérdéseket feltenni. Üdvözöljük, és meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, örülök annak, hogy meghívtak erre a mai eszmecserére. Ez már a második olyan év, amikor ellátogatok erre az eszmecserére úgy, mint az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ megbízott vezegetője. 2015-ben vettem át ezt a posztot, és ezt meghosszabbították 2016 márciusában. Ezen két év alatt többször is alkalmam nyílt arra, hogy önökkel eszmét a, a tuberkulózisról, a e, Zika vírus kitöröléséről, hogy csak néhány témát említsek. Köszönöm szépen az önök szerepvállalását ezen témák kapcsán. Katerin, Katerina Konyicsna képviselő asszonynak is szeretnék köszönöm mondani a támogatásáért, és azért, hogy ennyire támogatja a központunkat, hogy te, találkozik az irányító testülettel és munkatársainkkal is. Örülök annak, hogy az új európai parlamenti képviselő, aki részt vesz a irányító testületünkbe, itt van jelen. Jelen van itt is. Szeretnék egy rövid áttekintést adni 2016-ról, illetve egy előre áttekintést 2017-ről. Annak érdekében, hogy sikerüljön a mandátumunkat, a feladatainkat teljesíteni, hogy azonosítsuk a különböző fenyegetettségeket, Összességében 42 kockázat felmérést végeztünk el, ezeket közreadtuk a weboldalunkon is, tehát ez azt jelenti, majdnem minden héten egyet közreadtunk. Ezen kívül kiadtuk a fertőző betegségekről szóló jelentésünket minden héten, beleértve ebbe a karácsonyi nyári időszakot is, amikor frissítettük azokat a kockázatokat, amelyeket nyomon követünk. 2016-ban a fő fenyegetettség globális szinten, amit nyomon követtünk, az a Zika vírus volt Amerikában, illetve a Csendes óceán térségében. 9 felmérést és 39 epidemiológiai jelentést adtunk ki. Most nem akarok kitérni ennek a részleteire, mert szerintem majd erről beszélhetünk részletesebben a specifikus eszmecserék során, amit majd néhány hét múlva itt az IK-val kapcsolatban tartunk a szakbizottságukban. A központunk továbbra is megvizsgálja azt, hogy ennek a járványnak milyen hatásai lehetnek Európára, és hamarosan egy tizedik kockázatbeslés fogunk kiadni az IK-ról. 2016-ban az ECDC felmérte a sárgalász kitörésének veszélyeit is Angolában. Egy missziót szerveztünk ide. Egy új EU keretet is mobilizáltunk itt, amely által orvosokat, közegészségügyi szakértőket hívtunk össze, és ez egy olyan eljárás, amit az ebola kapcsán fejlesztettünk ki. Három E, EU tagállamból, Németországból, Belgiumból és Portugáliából jöttek szakértők, ők elmentek Angolába az LCDC e koordinációja alatt 2016 májusában. A cél az az volt, hogy felmérjük a betegség kitörését, annak epidemiológiai jellemzéit, megvizsgáljuk az egyes eseteket, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet ezt lefedni e, vakcinákkal. Ezen kívül nagyon értékes tapasztalatokat szereztünk azzal kapcsolatban, hogy lehet a további ilyen mozgósítást javítani. Most rátérek a betegségekhez kötődő munkánkhoz. Azok az orvosi beavatkozások, amelyek a fertőző betegségek csökkentéséhez vezettek az elmúlt 15 évben. Itt a különböző oltóanyagokról van szó. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen hatásai voltak a nemzeti oltó, oltási programoknak. Nagyon alacsony, egyre alacsonyabb a, um, a vakcinációs eredményesség. Ez azért van, mert egyre inkább haboznak az emberek az oltásokkal szemben. Ezt a népesség minden részében tapasztalhatjuk. Ezért az ECDC egy közleményt adott ki a gyerekkori oltásokról, hogy mennyire hatásosak, hasznosak ezek a oltások. Az elmúlt évben az Európai Immunizációs Héten kiadtuk ennek az iránymutatásnak a frissített változatát, és új tréninganyagot is közreadtunk. Beszéljünk a, a Habozásról című anyagunk pontosan a egészségügyi szakértőkhöz, illetve a kommunikációs szakemberekhez szól. Nagyon fontos az, hogy ezek az iránymutatások nem csak, hogy le vannak fordítva, hanem igazodnak is az adott országok kon- kontextusához. Bulgária, Cseh köztársaság, Horvátország, Észtország, Magyarország, Románia és Görögország azok olyan országok, amelyeket kiemelnék ebben a kontextusban, és további ország adaptációk készülnek még. egyre inkább idősödik az európai népesség, és ha megnézzük az oltási programokat, akkor egy egész életen át az oltási program hozzájárulhat az egészségügy, a közegészségügy javulásához. Azt láthatjuk, hogy az olyan gyerekkori betegségek, amelyek megelőzhetőek oltással, azok néha fiatalokat fenyegetnek. Ezért szemináriumot szerveztünk a oltással kapcsolatban, ahol kiemeltük azt, hogy mennyire fontosak um, ezek a megközelítések, főként a demográfiai változások uh, tekintetében az egész életen tartó oltás uh, témájában. Itt a parlamentben is volt egy találkozó uh, Görling és um, François Gostert képviselők részvételével. A második mérföldkő, az a antibiotikumok kérdése. Láthatjuk azt, hogy egyre nagyobb a, azon mikrobák száma, amelyek rezisztensek, és a legújabb antibiotikumok is ide tartoznak. Itt ide főként az egészségügyben szerezhető fertőzésekről van szó. Ez nagyon fontos volt azon a találkozón, amelyet novemberben Kárdenbach képviselő asszony szervezet. Hogyha szeretnénk leküzdeni ezt a fajta rezisztenciát, illetve az egészségügyben szerezhető e, ilyenfajta megbetegedéseket, adatokat kell gyűjteni a tagállamokon keresztül. Volt egy e, antibiotikum rezisztenciá foglalkozó nap is, amit az ECDC koordinált, együttműködve a tagállamokkal, és nagyon széles körű volt a résztvevők köre. Itt az antibiotikumok használatára beszéltünk, és az ECDC ezen kezdeményezésért megkapta az európai 2016-os egészségügyi díjat. Tegnap, tegnap egy találkozón vettem részt, amit a Máltai elnökség, illetve az ECDC közösen szerveztek a HIV AIDS betegség leküzdéséről, és az egyik fenntarthatósági globális cél az az volt, hogy le lehessen küzdeni ezt a betegséget, és a tegnapi fő üzenetem az az volt, hogy az ECDC beslései szerint hétből egy ember az EU-ban, aki hívfertőzött, nem tudja azt. Vagyis nem kapja meg a korai kezelést, és továbbadhatja a betegséget. Ezért tovább kell befektetnünk, és növelni kell a tesztprogramok elérhetőségét. Így hogy elérjük a fenntartható fejlődési célokat, növelni kell erőfeszítéseinket a megelőzés, tesztelés és kezelés kapcsán. Ez közös eh, erőfeszítésnek kell lennie minden részvevő részéről, így a civil társadalom részéről is. Hagyd mondjak néhány szót még a bevándorlók egészségéről. Nem jelentenek a bevándorlók eh, fenyegetést Európa számára a fertőző betegségek szempontjából, de figyelembe véve a kiindulási országokat, lehetséges, hogy bizonyos fajta fertőző betegségeket magukkal hoznak, mint a TBC, és általában náluk alacsonyabb az oltottság is, ezért nagyon fontos az egészségügyhöz való hozzáférés a migránsok számára. Az ECDC most már kifejleszti a tapasztalaton alapuló jelmutatásokat a migránsok számára. Tehát ezek voltak a tevékenységeink az elmúlt évben. Most pedig előre tekintve, milyen fajta prioritásaink vannak 2017-ben, ami a betegség specifikus munkánkat illeti, az a betegség megelőző megoldások kerülnek az előtérbe. Tudjuk, hogy a fertőző betegségek nagyon dinamikusak, és az új fenyegetettség bármikor megjelenhet. Nos, 2016-ban volt egy félidős felülvizsgálatunk a több éves stratégiai programunk életében 2014 és 2020 között, és az ügynökségünk jövőbeli munkája szempontjából három fontos terület lesz. Először is bizonyítékot kell kínálnunk a hatékony közegészségügyi döntéshozatalhoz, erősíteni kell az EU tagállamok közegészségügyi rendszerét, és támogatnunk kell a fenyegetettségekkel szembeni támogatást. Ez hét célkitűzésé fordítható át, és ezt majd ma egy dokumentum formájában megküldjük a bizottságnak, a tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Ezen a dián láthatják azt, hogy milyen fajta kockázatfelméréseket végeztünk az első hónapban, tehát 2017. januárjában, és erre utaltam a különböző fenyegetettségekre vonatkozólag. Ez a influenza, a zika, a sárga ö, ö, láz Brazíliában, az influenza H7N9 Kínában, Salmonella um, enteritis Skóciában és Salmonella mert másodra salmonella eh, vírus is, ami eléggé ritka. Jelenleg egy eh, alkalmazást is készítünk, ahol mindenfajta ilyen gyors jelentés megtalálható majd. Ami a, az influenzát illeti, bizonyára tudják, hogy a járvány most már elérte a csúcspontját számos EU tagállamban, ez látható, és a H három, illetve a kettes törzs uralja ezt, ez főként a idősekre veszélyes, és ez egyre nagyobb nyomást jelent a kórházak és a az intenzív osztályok számára. A WHO Európai Irodájával az ECDC nyomon követi és jelent az influenza terjedéséről az Európai Unióban az egész influenza szezon, illetve egész év során. Infografikákat is készítünk a legutóbbi adatokkal, ezt minden héten közreadjuk a weboldalunkon természetesen. Az ECDC nem elszigetelten dolgozik, és együttműködünk az európai testvérszervezeteinkkel, ügynökségeinkkel, hogy egy példát mondjak, kiadtunk egy közös jelentést az EMA és az EFSA eh, részvételével, amely egy nagy mérföldkő 2017-ben a három ügynökség jelent az antimikrobiális eh, fogyasztásról, és az összefoglaló elemzés, elemzése az elérhető adatoknak a rezisztencia kérdésében. Ez valóban egy időálló jelentés globálisan ilyen nagy népesség szempontjából. Tehát Európa tényleg egy példát jelent ilyen holisztikus megközelítése szeretnénk eh, jobban kihasználni a meglévő adatokat, hogy jobb alapokat biztosítsunk a szakembereknek az egészségügyi eh, teendők meghatározása szempontjából eh, nem csak a tagállamok között EU-s szinten van együttműködés, hanem a munkáknak fontos alapja az, hogy hogy együttműködjünk kulcsfontosságú nemzetközi érintett szervezetekkel. 2016-ban <clears throat> megerősítettük a technikai együttműködésünket és a kapacitásépítő erőfeszítéseinket a csatlakozási folyamatban lévő és egyéb EU-s partnerországokkal valamint tovább folytattuk az együttműködésünket, illetve tevékenységeket fonyolítottunk rá a kulcsfontosságú nem EU-s szervezetekkel és betegség megelőző központokkal. Erről e, e, egy közös szándéknyilatkozatot is aláírtunk, és természetesen ezen kívül e, Kanadával, Izraellel, Kínával, Egyesült Államokkal is együttműködünk megállapodások alapján a Zika vírus kitörése esetén például az Egyesült Államok nagyon komoly munkát végzett, és ennek alapján össze tudtuk hangolni azt, hogy milyen nyilatkozatokat teszünk a közvélemény előtt, hogy azok nagyjából ugyanazt mondják. Persze új partnerek is jelentkezhetnek, az afrikai CDC betegség megelőző központ az egyik ilyen szervezet. Részt vettünk már ennek a szervezetnek a stratégiai megtervezésének folyamatában is, és most pedig az együttműködést próbáljuk tovább fejleszteni, kialakítani, és hamarosan ide is fognak látogatni. Végső üzenetem az, különösen ezekben a nagy kívestentő bizonytalan időkben, hogy EU-s intézményként nem szabad figyel, szem előtt tekintenünk, te veszítenünk azt, hogy miért is hoztak önöket létre, azért, hogy az Európa népét szolgáljuk és védjük, és hozzáadott értéket biztosítsunk EU-s szinten. Úgy gondolom, hogy szeretnénk jó példát mutatni e, az ügynökségünk munkáján keresztül, hogy az Európai Unió olyan koncepció, olyan elképzelés, amely igenis működik. Nagy örömmel várjuk a szervezetünknél az ENVI delegációját, és most pedig megköszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök nagyon érdekes beszámoló volt. Nagyra becsülöm ezt. Most pedig kollégáimhoz fordulok. Alkonesta asszonyjal kezdeném a kapcsolattartónk az ECDC-vel kapcsolatban. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní ředitelko, za vaši prezentaci. Nagyon szépen köszönöm, eh, igazgatóasszony, a bemutatóját, előadását. Eh, talán többször beszélek önnel, mint mások, úgyhogy nem akarnám az idejüket elrabolni. Biztosan lesz sok kérdésük. Úgyhogy röviden hagy mondja csak köszönetet eh, a jól elvégzett munkáért. Az ECDC, az Európai Betegség Megelőző Központ az első két és fél évben ideiglenes igazgató irányítása alatt működött, úgyhogy e tekintetben nem kifejezetten ideális a helyzet, de remélem, hogy 2017-ben az ECDC e e, végre számíthat arra, hogy megfelelően megválasztott igazgató kerül az élére és szakbizottságunk képviselői is oda látogatnak, régóta tervezik ezt már. Ez az egyetlen ügynökség, amelyet még nem látogattunk meg. Ezen kívül van két új aktív tagunk is az igazgatóságban, e, két nagyon e, aktív e, nő, akik nagyon sok gyakorlatilag témakörrel is foglalkozik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen jól irányítják, irányította igazgatóasszony az intézményt, az ezt a szervezetet, hiszen tudnak információt adni, tudnak reagálni a helyzetekre, nagyon kevés emberrel és nagyon kicsi költségvetéssel, gyakorlatilag, ha megnézik a direktívát, igazán széles körű tevékenységet eh, folytatnak, és szinte hihetetlen, hogy ehhez képest az ügynökség mennyire jól működik, és mennyire professzionális. Ha lehet, akkor eh, lenne egy kérdésem azért, amiről elég sokat beszéltünk mostanában. Tegnap az eh, amerikai sajtó beszámolt arról, hogy 2016-ban az amerikai betegségbekerülő központ talált egy olyan szuperbaktériumot, amely mind a 26 alaptípusú antibiotikummal szemben rezisztens volt. És a kérdésem az az, hogy fölmerülhet-e ilyen fertőzés e, Európában, hiszen a mikrobiológiai mikrobiotikumokkal szembeni rezisztenciáról beszélünk és nem biztos, hogy az emberek elég komolyan veszik ezt az ügyet, hiszen valóban nagyon nagy a probléma. A 20. században talán azt gondoltuk, hogy nagyon sok súlyos betegséget, amelyekbe eh, eh, száz évvel ezelőtt eh, tömegek haltak bele, azokat könnyű ma gyógyítani, és az embernek otthon se kell maradnia, hanem bekap pár antibiotikumot. Elképzelhető, hogy megint jönnek azok a betegségek, amelyekbe belehalunk, mert nem lehet őket kezelni? gyógyítani. Mi az ön tapasztalata ebből a szempontból? Látták már ezeket a szuperbaktériumokat Európában is? És van ezzel összefügg a másik kérdés is. Az önök élvonabeli vezetőinek Eh, szerepet kell -e vállalniuk az alternatív kezelési módok eh, melletti eh, kampányban vagy munkában? Hogy gondolják, hogy, hogy innovatív gyógyszerek, innovatív kezelési módok kifejlesztése nem az a terület, ahol, ahol önöknek is meg kellene szólalniuk? Nem tudom, erről beszéltek-e, ez érdekelne. És még egyszer köszönöm szépen. Köszönöm, Grosztelt asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves igazgató asszony, örülök, hogy eljött hozzánk a szakbizottságunkba, és köszönöm szépen ezeket a magyarázatokat is. Elgondolkodtató az, amit az antibiotikumokról mondott, vagyis egy konzultációt kezdeményeztek, ha jól értettem, amelynek az a célja, hogy iránymutatásokat dolgozzunk ki. Én azt szeretném tudni, hogy a jelentést mikor fogják közzétenni, és mit kívánnak tenni ezen iránymutatások elterjesztése érdekében, hogy minél jobban tudják őket alkalmazni. Másodszorban pedig beszéltek az oltási rendszerről is, számomra ez egy rendkívül fontos téma. Nagyon sajnálatos az, hogy késésben vagyunk, és tudom, hogy a jövő héten itt a parlamentben is lesz egy találkozó, pont az oltás ellen, szerint mégiscsak botrányos, hogy ilyesmit egyáltalán megengedünk. Ez az önök munkáját nem hogy segíteni, hanem inkább annak ellenébe megy. Önök információkat adnak át, de én szerintem egy olyan stádiumba kellene most már átlépjünk, ami a kommunikációs szinten nagyobb nyomásgyakorlást kellene helyezni a tagállamokra, vagy nagyobb nyomást. Itt csak a korról lesz szó, vagy másról is. Mi a helyzet a gyermekbénulással? Nagyon sajnálatos az, hogy a földközi tenger térségében az ismert folyamatok miatt egyre több ilyen esetet regisztráltak, aztán a vírusos e agyhártya gyulladásban is egyre többen halnak meg, Franciaországban is volt egy kisebb járvány, és ez a járvány az Egyesült Királyságból érkezett ezen három betegséggel kapcsolatban milyen felvilágosításokkal tud szolgálni. Euh, köszönöm. Dáli asszony a szó. Thanks a lot, Chair. Köszönöm, ennek asszony, köszönöm szépen, igazgató asszony, hogy megjelent előttünk a mai ülés alkalmával, és hogy megosztotta velünk e, az információt e, az önök nézőpontjából, ez nagyon sokat e, számít nekünk, nagyon sokban segít bennünket. Lenne néhány kérdésem először, és említette a bemutatójában az HIV AIDS vírus ügyét, amely az egyik legfontosabb fertőző betegség Európában. És ha vissza kell tekintenünk, akkor igen, a, az, a megfelelő kombinációs kezelések nagy lépéseket jelentettek. Ugyanakkor az is tény, hogy megjelent a mellékhatásokkal szembeni intolerancia, és ez azt jelenti, hogy maga az ész, a HIV fertőzés továbbra is problémát jelent. Érdekelne az önök álláspontja ezzel kapcsolatban, Eh, ezért kérdésem, hogy mi a legfontosabb prioritásnak számára ezen, ezen témakörben. Másrészt eh, a Máta elnökséggel eh, tartott egyeztetésük kapcsán van-e közös prioritás elképzelésük? Van egy másik téma, a, a mikrobiológiai antibiotikumokkal szembeni ellenállás kapcsán ugye sok mindent elmondott, a rendelkezésre álló antibiotikumok bölcs használatát, eh, higiéniai megfontolásokat, kutatásfejlesztést, de nagyon érdekes lenne, hogy az ön nézőpontjából, mint ügynökség, hogyan látják a fejleményeket ezen a három egyébként ön által is meghatározott területen, eh, és mit gondolnak, hogy hol eh, nem teljesítünk megfelelően, és melyek azok a feladatok, amelyek, vagy prioritások, eh, amelyeket az Európai Uniónak magájára kellene tennie más feladatok eh, kárára akár. Elnök, köszönöm. Torma asszony. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm szépen az igazgatóasszonynak, hogy eljött a mai napon, hiszen ez egy fontos találkozó. Egyébként pedig a múlt héten alkalmunk nyílt, eszmét cserélni a máltai prioritásokkal kapcsolatban. Szerintem nagyon fontos az, a hepatitis C ellenes kampány, amely ellen nagyon nehéz harcolni. Ferm kép úr egyébként elmondta azt is, hogy a hív ellenes harc is prioritást képez a máltai elnökség számára, hiszen ez növekedőben van Európában. Önök beszéltek, vagy önöknek erről is beszélnie kellene hogyha Oroszországot kizárjuk, azért ne felejtsük el, hogy ott tényleg járványszerű már a hív fertőzöttség, de ugyanakkor Európában és Nyugat-Európában is nagyon komoly a helyzet. A HIV fertőzés nem igazán érdekli. A HIV fertőzés miatt más fajta betegségekkel nem is foglalkozunk, és ráadásul az antibiotikum rezisztencia is kialakul. A WHO véleménye szerint az ajánlásai alapján a HIV feltérképezését írja elő, főként a kockázatos kategóriák tekintetében. Hogyan látják önök ezt a helyzetet, és mit akarnak tenni az IST-k elleni harc területén? And uh, next speaker is Mr. Pedicini. Pedicini képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm a igazgatóasszonynak is. És szeretnék az oltás témájára visszatérni. Olaszországból érkeztem, és mielőtt felszólalnék, azt szeretném elmondani, hogy mi nem utasítjuk el az oltások alkalmazását, azonban azok, azokkal való visszaélést, azt igen. Ugyanis nagyon gyakran ez az egészségre káros hatással is lehet, és ugyanakkor ezen az emberek bőrén gazdagodnak meg a gyógyszercégek. Európában az átoltottsági szint kicsit csökkent. Ez igaz, 2013-tól kezdve másfél százalékponttal ponttal csökkent, tehát 95 százalékos jelenleg az átoltottság. Ugyanakkor az európai kontinens a világon a második legjobban átoltott terület, Amerikához képest sokkal magasabb ez az átlag, és sokkal magasabb a világ átlaghoz képest. És azt se felejtsük el, hogy Olaszországban mindez teljesen összhangban van az európai átlaggal, Azonban, hogyha megvizsgáljuk a 36 hónapra visszatekintő adatokat, akkor azt látjuk, hogy Olaszországban magasabb az átoltottság a 95%-os szintnél, tehát ez igen magas. Ne felejtsük el azt sem, hogy Európában a kötelező oltások rendszere 15 országban létezik, de csak bizonyos betegségekre nézve, és ezen államok, amelyekben kötelező az, át, az oltás, általában a legkevesebb itt az információ. Viszont azokban az országokban, ahol inkább ajánlások rendszerében gondolkodnak, tehát nincsen kötelezettség, ott viszont magasabb az átoltottsági szint, és ráadásul jobb az információkhoz való hozzáférés is. Miután ez az önök feladata, és önök járványos betegségekkel, fertőző betegségekkel foglalkoznak, azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg nincsen járvány Olaszországban, tehát alapvetően arra van szükség, hogy egy egész picit vissza, tehát megemeljük ezt az átoltottsági szintet, akkor mégis Mit gondol ön arról, hogy a jelenlegi olasz tervezet miért kíván négy, eddigi négy kötelező oltásból 13 kötelező oltási rendszerre áttérni. Ezzel a számmal egyébként a legmagasabb szintet teljesítenék Európában, és a tendencia pedig pont ellentétes a többi európai államhoz képest. Vannak-e ennek az intézkedésnek tudományos alapjai. Szerintünk ez ugyanis kontraproduktív és nagyon drága is. Azért gondoljuk, hogy kontraproduktív lehet, mert a köz, tehát a, a bizonyos társadalmi osztályoktól megvonja a tájékozódás lehetőségét, és csak a Glaxo, a Glaxo Smith Klein zsebére dolgozik. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az igazgató asszonynak a jelenlétét, és ezen keresztül ma foglalkozhatunk olyan kérdésekkel, amelyek nagyon érdekesek az európai állampolgárok számára. Én egyébként el is fogok látogatni önökhöz néhány héten belül, tehát lesz egy ilyen delegációs utazásunk is, úgyhogy ebből a szempontból is érdekes számomra előkészíteni az utazást. Január elején a bizottsághoz fordultam egy szóbeli kérdéssel, annak érdekében, hogy megtudjam, hogy mit tesz a madárinfluenza vírus eh, elleni harc területén, hiszen eh, Európában nagyon nagy problémát jelent a madárinfluenza, és eh, akár az emberi egészségre is lehet ennek hatása. Nagyon sok európai országban az A vírus rendkívüli módon fertőző vírus, és mindenféle madárfajokat megfertőz Európában. Miután önök a kockázatokat elemezték, ebből az derül ki, hogy az A-vírus genómája alapján a vadmadarak terjed ki ez a probléma, és az emberre nem kockázatos, tehát általában nagyon alacsony az emberi egészségre gyakorolt hatása vagy a fertőző képessége. Az én kérdésem a következő. Miután eddig nem volt olyan eset, amikor ez a vírus emberre is veszélyessé vált, akkor az ügynökség miért nem kívánja teljes mértékben kizárni az emberi egészségre gyakorolt hatását ennek a vírusnak, és milyen más elemzéseket végeznek most ezzel kapcsolatban, hogyan kívánják ellenőrizni a helyzetet, és mit tesznek a megelőzés érdekében. Thank you. Um, now, uh... Köszönöm szépen. Akkor mielőtt visszatérnék a válaszokra, szeretném megadni a szót Szeretném megadni a szót az saját ICDC e képviselőinknek, Kukovics asszonynak adom meg a szót, ha szeretne esetleg mondani valamit. Thank you very much, Madam President and dear Köszönöm szépen ennek asszony és kedves kollégák. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Nagyon jó érzés, hogy újra itt vagyok ebben a teremben ilyen meleg, ilyen eh, baráti helyen. Az én életemnek is része az ECDC, mert a szlovén elnökség alatt már találkoztam velük 2008-ban, akkoriban kezdtek igazán nőni, növekedni, fejlődni. Aztán később az Európai Parlamentben is találkoztunk, mert árnyék jelentéstevője voltam a eh, eh, az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kérdéskörének majd az Európai Unió majd egyéb munkakörökben is foglalkoztam ezzel a területen, és néhány hónap után az az érzésem, hogy most egyedülre még csak az érzéseinkről beszélhetünk, nem a tényekről, <clears throat> itt sokkal több idő van. Nyilván tudunk, meg kell tudnunk, hogy az érintettek mit szeretnének elérni, de az összes jelentés, amelyről beszélni tudunk, a jövőbeli tervekről és a jelentésről, úgy gondolom, hogy ezek nagyon átláthatóak és igazán jó jövőképet vetítenek előre. Ami a vakcinálással, az védőoltással kapcsolatos habozást, mint jelenséget illeti, ez is valóban kockázat. Fontos a közvetlen kommunikációt, különösen a fiatal szülők felé, talán az idősebbek felé is komolyan venni, mert mindenképpen ez a jobb és gyorsabb megoldás. Elnök, köszönöm én is. Kupa asszonynak adnám meg a szót, mint ugyancsak volt tagnak. Köszönöm, én is kívesel voltam korábban, és nagy öröm számomra is, hogy itt lehetek a kollégák körében. Ahogyan önök jól tudják, a legutóbbi vezetői ülés Stockholmban. Mindkettőnk számára az első ülés volt, most kezdtük csak kitapasztalni, megtanulni, hogy hogy is működik ez a szervezet. És amit eddig látunk, az azt mutatja, hogy ennek az ügynökségnek potenciálisan óriási, illetővágó fontosságú szerepe lehet sok Európa számára fontos kérdésben. Én nem orvos vagyok, hanem nemzeti kapcsolatok területén vagyok egyetemi tanár, de most azt látom, hogy ezek a fertőző betegségek egyre inkább nemzetközi eh, biztonsági eh, fenyegetést jelentenek Európa számára. Tehát nagyobb támogatást kell nyújtanunk, és összpont, jobban kell összpontosítanunk arra, hogy ezt az intézmény, ezt ez az ügynökség mit tud tenni, és mit tud kommunikálni. Két nagyon rövid fölvetés. Először is Az megbízott ügyvezető, megbízott vezető, igazgató jelenleg is kiváló munkát végez, átláthatóan küzd az ügynökség függetlenségéért, és elszámoltathatóan működik ez a három alapérték, ami az Európai Parlament számára a legfontosabb. Másodszor a kommunikációról szeretnék beszélni, amelyet a eh, megbízott igazgatóasszony is említett. Én korábban is elmondtam a vezetőülés alkalmával, hogy a kommunikáció elsősorban az érintettek és az egészségügyi ügynökségek felé irányul, de amikor nagy kérdésekről beszélünk, például az antibiotikumokkal szembeni eh, ellenállás, vagy véde, eh, rezisztencia, vagy a védőoltással kapcsolatos szkeptikus érzések kérdésköre. Itt a hétköznapi egyszerű mezei polgárt kell megközelítenünk. Akkor is, hogyha nincs rá pénz. Hogy beszéljünk a saját országomról, például Görögországról. Úgy gondolom, hogy feltétlenül fontos, hogy ez azt kerüljön, mint téma és érdemes ezt a jövőben mindenképpen megvitatnunk. Elnök, köszönöm szépen. Kallenbach asszonynak adom meg a szót, ő még a listán szerepel. Köszönöm szépen. Az ECDC egyre fontosabbá fog válni az Európai Unióban. és ugye amikor a Zikáról és a Sárgaláncról beszélünk, nos az ACDC polgárvédelmi szerepvállalása olyan téma, amiről szívesen tennék fel egy kérdést. Hogyan látja a szervezet a saját szerepét ebben a mechanizmusban, és milyen lehetőségek vannak a javításra, tökéletesítésre, a fejlesztésre? Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót. Delighted. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy érdeklődést kelt az a munka, amelyet mi végzünk. Azt hiszem, hogy az lenne a legjobb, hogyha miután nagyon sokszor felmerültek hasonló kérdések, megpróbálom a kérdések köré csoportosítani a válaszaimat is. Vagyis azzal fogom kezdeni, hogy megnézzük az EMR-t. Szuperbaktériumoknak pontosan erről beszéltem, pont erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy kialakultak az antibiotikum rezisztens mikrobák. A patogének egész egyszerűen nem válaszol, nem adnak már választ az antibiotikum kezelésre. Most ez még mindig nagyon alacsony szintű problémát jelent az Európai Unióban, mégiscsak megpróbáljuk ezt a szintet ilyen alacsonyan is tartani, hogy ezek a baktériumok nehogy elterjedjenek. Pontosan erre utalt a kérdés is, gondolom, hogy Először is a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy óvatosan járjunk el az antibiotikumok felírása kapcsán, mert így tudjuk megőrizni ezt a jelenlegi jó szintet. Ugyanis az antibiotikum rezisztencia ott van, ez egy természetes folyamat de attól is függ, hogy hogyan alkalmazok az antibiotikumokat. Minél többet használjuk őket, ez a természetes rezisztencia kialakulása is felgyorsul. Vagyis azt kell tennünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csökkentsük ezt a tendenciát, vagyis azok az antibiotikumok, amelyeket jelenleg alkalmazunk, ki tartsanak egészen addig, amíg új fajtákat ki nem dolgozunk. Nem lehet egyik napról a másikra új antibiotikumokat kidolgozni, és ezt meg is lehet egyébként oldani, hogyha óvatosan járunk el a felírásukkal. Tehát csak akkor írják fel az orvosok, amikor erre szükség van, és megfelelő időben, illetve dózisban alkalmazzák őket. Ehhez természetesen nagyon fontos kommunikációs kampányokra, figyelemfelhívó kampányokra van szükség. A második szint ezzel kapcsolatban azt jelenti, hogy le kell csökkentenünk ezeknek a baktériumoknak az elterjedését is, tehát ezt meg kell akadályoznunk. Itt lép be a higiénia szerepe, illetve az, hogy a kórházakban megfelelő képzést kapjon az ottani személyzet. Tehát ez egy külön specializáció egyébként. Ami az innovatív kezeléseket illeti, teljesen világos az is, hogy erre szükség van, de ez nem a mi mandátumunkba tartozó terület. Ez az, ahol um, a kutató, kutatás um, fontosságát uh, említeném meg, hiszen a DG Research is uh, alapjainak nagy részét pont erre fordítja, hogy új antibiotikumok kidolgozását um, támogatja. Remélem, hogy erre a kérdésre ilyen formában választattam. A következő kérdéskör, ja még ide tartozott a közmeghallgatás, illetve konzultáció. Ez már megtörtént, és el is fogadtuk az iránymutatásokat, átadtuk az Európai Bizottságnak, hogy a bizottság ezeket közzé tegye, mert természetesen, hogyha a bizottság teszi ezeket közzé, akkor annak más a súlya is. Most fogjuk egyébként kiadni a iránymutatásainkat olyan formába, hogy beleve, belevettük a közkonzultáció eredményeit is, az, hogy hogyan kezeltük ezeket a különböző kommentárokat. Nos, az ezzel kapcsolatos publikációra az európai közlönyben, az Európai Unió közlönyében lehet majd számítani. Következő nagy témakör az oltás témája. Az, hogy a egyre inkább hezitálnak az emberek, ez egy komplikált kérdés. Nem arról van szó, hogy valaki, aki hezitál, tehát ezek nem homogén csoportok, akik nem akarják az oltást elfogadni, különböző okoknál fogva. Részben vannak, akik úgy gondolják, hogy ez úgysem érdekes számomra. Nos, ennek a csoportnak eh, információkat kell adnunk. Aztán van egy másik csoport, ami, akik viszont úgy gondolják, hogy eh, vannak problémák az oltásokkal, tehát őket nagyon is érdekli az, hogy eh, hiteles információkhoz jussanak. Itt is az információ becsatornázásán keresztül lehet felvenni a harcot ezzel a tendenciával kapcsolatban. És aztán van még egy csoport, akik viszont nem fogadják el az oltási rendszert. Különböző okoknál fogva lehet, ez akár vallási ok is, vagy más okok. Nos, hát ez az a csoport, ahol az információ átadás nagy valószínűséggel nem fog működni. De az összes többi csoport esetében azért a jó tájékoztatás hozzájárulhat ahhoz, hogy meggyőzzük ezeket a csoportokat az oltások fontosságáról. A kötelező oltási rendszer tekintetében én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezen keresztül tényleg jobban meg lehet győzni az embereket a szoltások helyességéről. Az ezzel kapcsolatos kommunikációs eszközeink célzottak kell, hogy legyenek, hiszen azokat kell meggyőznünk először, akik az ilyen hezitáló csoportokkal kapcsolatban vannak. Tehát alapvetően egészségügyi szakemberekre gondolok, és azokra a kommunikációs szakemberekre, akik kapcsolatot tartanak az egészségügyi szervezetekkel. Nekik kell megfelelő információt adnunk arról, hogy komolyan kell venni ezeket az aggályokat, de ugyanakkor át kell adni azt az információt, hogy az oltások igenis is biztonságosak. Természetesen van olyan lehetőség is, hogy bizonyos oltások mellékhatásokkal járjanak. Pont ezért kell nagyon odafigyelni erre az egész folyamatra, hogy ténylegesen monitorozni tudjuk az oltásokat, onnantól kezdve, hogy megkapják az engedélyeket a mellékhatások visszaszorítása érdekében. Meg kell vizsgálni azt is, hogy mi okozhatja a problémát. Maga a vakcina összetétele, vagy pedig csak egy idéglenes mellékhatásról van szó. Nagyon nehéz persze kiszűrni ezt, mert nem mindennek van köze az oltáshoz, ami, um, ami az oltás után történik egy személlyel vagy egy gyermekkel. Ezért nagyon fontos az odafigyelés. Emellett Vannak más nagy betegségek is, agyhártyagyulladás, gyermekbénulás, tüdőgümőkor, a meningitis, vagyis agyhártya gyulladás ma már megelőzhető. Az összes fajtájára van oltásunk is, de ebben az esetben is nem elég magas az átoltottság a lakosság körében, ezért aztán bizony kialakul, főként fiatal felnőttek és fiatalok, vagy hát kamaszok körében. És bizony halála is végződhet. Ezzel próbálunk egyébként hatni azokra az emberekre, akik hezitálnak. Volt egy gondolat a hívvel kapcsolatban. Igen, a terápia rezisztenciával kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a terápiának alapvetően az a pozitív hatása van, hogy a hívfertőzött személyek gyakorlatilag normális életet élhetnek, és a várható élettartamukat is nagyon meg lehet nyújtani, de csak gyógyszeres kezelés mellett. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ebben az esetben is sokkal jobb a megelőzés, mint a kezelés. Jó, hogy van kezelés, félre ne értsenek, de mégiscsak továbbra is a megelőzésre kell helyezzük a hangsúlyt, ez az egyik legfontosabb célunk, az, hogy zéróra csökkentsük a hív fertőzést. Jelenleg 30 ezres ez a szám Európában évente, tehát még nagyon messze vagyunk a kitűzött céloktól. Az, hogy nulla új hív megfertőzöttség legyen, ezt csak annyi, akkor tudjuk megtenni, hogyha mindent megteszünk a megelőzés érdekében azokban az országokban, ahol vannak ilyen politikák, ott is azt látjuk, hogy ezek a kampányok nem mindig hatékonyak, amikor csak egy-egy mechanizmust javasolnak, például a különböző megelőzési formák, figyelemfelkeltő kampányok, illetve ószerhasználat. Valószínűleg inkább egy csomag, csomagra van szükség, amelyet aztán célzottan tudunk alkalmazni azon csoportok esetében, akik leginkább vannak téve ennek a betegség kockázatának. Az Európai Unióban egyébként csökken a fertőzöttség szinte minden csoportban, csak a homoszexuális férfiak csoportjában nem csökken, tehát itt megint csak a figyelemfelhívó kampányokra szeretnék utalni. Aztán itt vannak az STI-ok, -ok, a HIV prevenció nagyon sok esetben az STI, hepatitis, AIDS, és részben a mm, tüdőbaj esetében is egy olyan csoportról van szó, amelyel holisztikusan kell foglalkoznunk, nem kell azt mondani, hogy na, akkor ez lesz a hív megelőző kampányunk, ez lesz a másik betegségre. Én úgy gondolom, hogy itt közös megoldások segítenek mindezen betegségcsoportok megelőzésében. Nagyon fontos tehát a célzott kommunikáció azon csoportok elérése, akikkel még eddig nem sikerült felvennünk a kapcsolatot. Volt egy kérdés a madárinfluenzával kapcsolatban. Caputo úr azt hiszem kiment már, de azért még fogok válaszolni a kérdésére, amelyet eh, a különböző a madárinfluenza fajtákról tett fel. Itt a H5-ös és a H8-as fajtákra gondolok. Most a mi kockázatelemzésünk azt mutatja, hogy nincsen még eh, emberi fertőzött. Mm, a kockázat alapvetően a madarakra terjed ki. Tehát nagyon alacsony jelenleg a kockázata az emberre való fertőzöttségnek. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, azok esetében, akik ezekkel a madarakkal foglalkoznak, olyan személyekre gondolok, mert láttunk már más példákat különböző madárinfluenzák esetében, hogy a közeli eh, kontaktus bizony okozhatott eh, embernél is eh, madárinfluenzát. Kínában a H7-es és a H9-es fajtákkal találkozunk. Ezekben az esetekben láthattuk azt is, hogy átterjedhet az emberre is, tehát bizony, hogy ha Kínába utazik valaki, akkor nagyon oda kell figyelni erre, nem szabad madarakkal kapcsolatba lépni, és aztán itt van a H5N, amely az a madárinfluenza, amelyet már legrégebb óta ismerünk, és amelynek esetében máshol a világon is, nem csak Kínában, szintén láthattunk már olyan eseteket, amikor emberek megbetegedtek, itt kis klaszterekről számolhatunk be fertőzöttség esetében. Alapvetően a madarakra vonatkozik ez a probléma, nem csak a vad madarakra, hanem a baromfi fajtákra is, tehát ez tényleg nagy problémát jelenthet a baromfi tartók esetében. Aztán itt van a polgári védelmi mechanizmus és a kommunikáció az érintett felekkel. Nézzük, hogy a mechanizmus mit jelent. Én úgy gondolom, hogy az ebola után nagyon nagy lépéseket tettünk annak érdekében, hogy kialakuljon egy európai orvosi csoport. Az ECDC is részt vesz ennek a működtetésében, a közegészségügyi csapat felállításában. Ezt mi, a mi koordinációnk alatt végezzük. Angolában sárgaláz ütötte fel fejét, és ennek az esetében egyébként alkalmaztuk is ezt a protokolt, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mindez hogy működik, de itt alapvetően egy olyan mechanizmusról van szó, amelynek révén az Európai Uniónak most lehetősége nyílik arra is, hogy csapatokat küldjön klinikai, tehát orvoscsoportokra gondolok, laboratóriumi segítségnyújtásra, logisztikai segítségnyújtásra, szintén. Nagyon sok tagállam egyébként már jelentette, hogy támogatni fogja ezeket a tevékenységeket, és hogy részt kíván venni ezeknek az orvos csoportoknak a működtetésébe. Általában alapvetően többen jelentkeznek ilyen munkára, mint a, a hány emberre szükség van. az érintett felekkel való kommunikáció esetében az átlagemberekre kell gondolnunk. Igaz, hogy mi nagyon gyakran az egészségügyi dolgozókra koncentrálunk, de ugyanakkor nehéz is ez a helyzet számunkra, mert ez egy kicsit olyan, mint a, az a helyzítálás, ami az oltásokkal szemben tapasztalható. A nemzeti szakértőkkel kell együttműködni, ezt egyébként így is végezzük ezt a munkát, megpróbáljuk az összes üzenetet először nekik átadni, tehát a helyi orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, és ők aztán ezt adaptálják a nemzeti kontextusra, és ilyen értelemben ez nagyon hatékony, nagyon sikeres munka. Így lehet elérni a polgárokat úgy, hogy valóban hatásos legyen ez a munka. So, thank you very much, Köszönöm szépen, Amon asszony. Biztos vagyok abban, hogy hamarosan találkozunk majd ismételten, hiszen vannak még témák, amelyekről beszélni kell. Köszönöm a kollégáknak az érdeklődésüket. A big hand for. Thank you very much. It's not your fault. No, it's uh, the previous. Uh Yeah. I don't have to clean it up. Now. No. <laughs> Good. Absolutely. Take care of that. <laughs> Thank you. Thank, Thank you very you much. So much. Um, so, dear colleagues, um, Tisztelt kollégák, a következő napirendi pontunk eszmecsere a bizottsággal és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal az élelmiszerekben található akril amidról. Hát akkor kezdjünk is bele ebbe a témába. Sokan érdeklődnek ezen téma iránt. Itt van Szabin Jülike, igazgató az Európai Bizottság részéről. Itt van már? Igen, köszönöm, hogy eljött. Az Európai Bizottsággal kezdjük. Tessék, igazgató asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy meghívták az Európai Bizottságot azért, hogy beszéljünk az élelmiszerekben található akrilamidról. Mi is az akrilamid, és miért is fontos ez az élelmiszerek szempontjából? Ez az anyag egy olyan vegyi anyag, amely természetesen jelen van a magas hőfokon ö, sűlő, keményítőt tartalmazó élelmiszerekben, tehát hogyha valamit pirítunk, sütünk, vagy olajban sütünk, megjelenik ez az anyag. Tehát ez az anyag előfordul az otthoni sütés, vagy az ipari sütés kapcsán is. A kutatások azt mutatják, az elmúlt évek kutatásai azt mutatják, hogy a legfontosabb ö, olyan élelmiszercsoportok, amelyek akrilamidot tartalmazhatnak, azok a sült krumpli termékek, kávé, kávét tartalmazó termékek, bizonyos gabon alapú élelmiszerek, kekszek. Az akrilamidot amidot már vizsgálják pár éve, az Európai Unióban, és 2012-ben, és ez volt az a fő esemény, amelyre én szeretnék utalni, az Európai Bizottság az Európai Élelmiszerügyi Ügynökséget egy, arra kérte, hogy mérje fel azt, hogy az akril, ami jelenít élelmiszerben, milyen egészségügyi kockázattal jár. Nem szeretnék túlságosan belemenni ennek a 2015-ös EFSA tudományos vélemény ismertetésébe, hiszen itt vannak az EFSA kollégái is, de röviden ez a vélemény azt mutatta, hogy az élelmiszerben található akrilamid lehetséges módon növelheti a rákos megbetegedések előfordulását a fogyasztóknál, és a jelenlegi kitettség akrilamid szempontjából aggályt jelenthet. Jelenleg, amikor nagyon fontos az, hogy az akrilamidot csökkentsük az élelmiszerekben, hogy növeljük az egészségügyi bizonyságot. Jelenleg szabályozásokat késztenek elő, amely kötelezően azt írja elő a gyártóknak, hogy csökkentsék az akrilamid arányát, a kitettséget. Ezek az enyhítő eljárások integrálva lesznek különböző szabályozó intézkedésekben. Az intézkedést az élelmiszerhigiénia rendeletre alapozzák. A cél a magas, fogyaszt, a védel, magas fokú védelme a fogyasztóknak a vegyi anyagokkal szemben. Élelmiszerbiztonsági intézkedéseket kell tehát fogalatosítania a gyártóknak, illetve az élelmiszeriparban tevékenykedőknek. Fel kell mérniük a kockázatokat, amelyek az akrilamid előfordulásához vezethetnek, csökkenteniük kell ezeket a kockázatokat, felügyelniük kell saját rendszereiket, és mintákat kell prezentálniuk, illetve ezeket ellenőriztetniük. Az Európai Bizottság benchmarkokat javasol, amelyek tükrözik azokat a szinteket, amelyek elérhetőek konzisztens alapon, akkor, hogyha ilyenfajta enyhítő intézkedéseket alkalmaznak, amelyekkel az akrilamid arányát a lehető legalacsonyabban lehet tartani. Ezek az intézkedések figyelembe veszik az adott vállalkozás mértékét, nagyságát. A cél az az, hogy nagyon szigorú szab- szinteket írjanak elő a csökkentés számára. A benchmarkok célja az az, hogy hatékonyságot mérjék az enyhítő intézkedések szempontjából, és ezek figyelembe veszik a legfrissebb adatokat, amelyek az EFSA adatbankjából származnak. Ahogy mondtam, az élelmiszerügyi vállalkozásoknak nyomon kell követniük ezen enyhítő intézkedések hatásosságát, és alkalmazniuk kell a termelésük nyomonkövetését, meg kell mutatni azt, hogy ezen vegyi anyagok jelenléte alacsonyabb, mint amit a benchmark előír. Mindez, minden ezen kívánalmak mellett cél az, hogy a nemzeti hatóságok ezt kötelezően végre is hajtsák ezeket az előírásokat. Bizonyítani kell azt, hogy tényleg csökken az akrilamid aránya az élelmiszerekben. Itt mintavételről lesz majd szó, illetve ezek elemzéséről. Összességében az Európai Bizottság meg van arról győződve, hogy ezek az intézkedések hatékonyan csökkenthetik az akrilamid előfordulását az élelmiszerekben. Tudjuk, az általam említett élelmiszerkategóriák esetében, hogy sok ilyen élelmiszer már készen kapható a piacon, például chipsek, reggeli gabonapelyhek, bébi ételek. Ezek esetében vitára van szükség, azt illetőleg, hogy mi lehet a maximális szintje az akrilamidnak ezekben az élelmiszerekben. Erre a megbeszélésre, konzultációra a javaslat elfogadása után fog sor kerülni. Emellett a szabályozó intézkedések mellett, amelyeket felvázoltam, nagyon fontos az is, hogy a fogyasztó figyelmét felhívjuk erre a problémára, mert ahogy mondtam, az akrilamid az otthoni sütés során is előfordul, és az otthoni sütés is kitettséget jelent az akrilamid előfordulása szempontjából. Tehát nagyon fontos az, hogy felhívjuk a fogyasztók figyelmét, ezáltal is csökkenteni lehet az általános kitettséget. Amint a szabályozó intézkedéseket elfogadják. Az Európai Unió a legszigorúbb szabályozással fog rendelkezni ezen vegyanyagok tekintetében. Összegezve elmondhatom, hogy egy teljes intézkedéscsomagot kívánunk létrehozni, megvizsgáljuk az akrilamidre vonatkozó adatokat, nyomon követjük a helyzetet, figyelemfelkeltő kampányt is folytatjuk a tagállamok által, de a fogyasztói szervezetek által is, amelyek nagyon fontos szerepet játszhatnak ezen figyelemfelkeltő kampányok során, főként az otthonosítésre vonatkozólag, és ahogy mondtam, kötelező érvényű lesz az enyhítő intézkedések alkalmazása az élelmiszer vállalkozásoknál, hivatalos ellenőrzések is lesznek, és a második fázisban esetlegesen maximális akril, amit szinteket is meg lehet határozni bizonyos készen kapható élelmiszerek esetében. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Now, uh, I, um... Köszönöm szépen. Uh, most pedig Hugász asszonynak a szót az IFCA e részéről. Köszönöm ennek asszony. Először is szeretnék gratulálni önnek az új ö, pozíciójához, ö, Envi szakbizottsági elnökként. Köszönöm azt is, hogy meghívtak, hogy az Európai Bizottság képviselővel együtt megjelenthetünk. Ahogy ők is elmondták, a kerestek meg bennünket, hogy az akrilamidok jelenlétének kockázatairól végezünk kutatást, és ezzel kapcsolatban egy meghallgatást is tartottunk, az érintettek személyesen megjelentek, és meg tudtuk velük vitatni a kérdéseket. 2015 júniusában ez, ez ezzel kapcsolatos dokumentum is elkészült Ugye a szakirodalomban rendelkezésre állnak egyrészt tesztátokon végzett eredmények, másrészt egyéb eredmények is. Figyelembe kell vennünk azt, hogy jelen pillanatban a tagállamok és az iparág milyen adatokat tudott benyújtani. Nyilván ez változó az életkor függvényében is csecsemők, kisgyermekek és felnőttek körében becsült középértékeket határoztunk meg, 0,4 mg per meg kilogram érték körül a csecsemőknél, elsősorban a gabona alapú csecsemő BB jelentik a kockázatot, a felnőtteknél a burgonya, a sült termékek, olajban sült termékek, a kávé, a házi konyha termékek, otthon készített termékek esetében is például a krumplisítés vagy a kávékészítő termékek elkészítése, ennek a körülményei jelentősen befolyásolják a kitettséget. Az adatoknál azt láttuk, hogy a bizonyos arányú kitettség problémákat jelenthet az hím egyedek szaporodó képességében, a terhesség, előtt, terhesség során való fejlődésben. Nyilván elsősorban a Krisztimanőt nevű anyagcsere termékkel van probléma, amely a akrilamidok levontása során keletkezik. Következősen azt látjuk, hogy, hogy több rákbetegség esetében genotoxikus és kárkeltő hatása van ennek a metabolitnak ezért fontos, hogy megállapítsuk, hogy mi az a maximális napi eh, eh, mennyiség, amit eh, napot lehet fogyasztani. Azonban ilyen mennyiség meghatározására nincs lehetőség, mert kisebb mennyiségek is okozhatnak rákot, vagy kismértékű, de azért mérhető daganatos megbetegedést Nyilván tiszta vagyok azzal, hogy nem lehet a kockázatokat teljes mértékben kvantifikálni, ezért az EFSA összességében úgy döntött, hogy az akrilamid potenciálisan megnöveli a rákos megbetegedések arányát, és ilyen szempontból a testtömeg alapján a gyermekek eh, leginkább eh, veszélyeztetettek. Ez a korábbi megfigyelésekkel egybeesik. Eh, a rendszer a terhesség alatti és a születés utáni idegrendszeri fejlődést befolyásolhatja a legfontosabb élelmiszercsoportok, amelyek hozzájárulnak a kockázathoz a, a zsírban, olajban sült burgonya termékek, kekszfélék, termékek és így tovább. Azonban minden körülmény is belejátszik ebbe. A feldolgozási hőmérséklet, a tárolási körülmények, az étel készítésének körülményei. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Now I turn to colleagues. Köszönöm, most pedig megadom a szót a kollégáknak. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, három kérdést föltenni az igazgatóasszonynak. Úgy gondolom, hogy Először is fontos, hogy erre a vegyi anyagra följük a figyelmet, azonban vannak nehéz kérdések, amelyekre választ kell találnunk. Először is miért szeretne a bizottság a 852-es rendeletre alapozva fellépni a helyet, hogy a 1881-es per 2006-osat használná, amely gyakorlatilag az élelmiszereket szennyező anyagokról szól, mely független e, kutatók vizsgálták meg azt, hogy a bizottság által javasolt technikák e, e, azok a legfelebbek-e, összevetve az iparágban használtakkal, és végül átgondolták-e, hogy a fogyasztói szervezetek bevonásával esetleg javítani lehetne a, ezeket a elővigyázatossági rendszereket. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Az akkor, ami nagyon veszélyes, és helyes az, hogy az élelmiszerekben lévő mértékét ennek csökkentik hogy ha meghallgatom azt, amit az F-szerető bizottság elmondott, akkor az ember be is pánikolhat. Gondolhatunk arra, hogy milyen jó az, hogy a 90 éves anyám még mindig jó egészségnek örvend, pedig önmaga süt, főz. Tudjuk, hogy az akrilamid rákkeltő lehet, ezt csökkenteni kell ezt az anyagot az élelmiszerekben. Szerintem ezt lehet, és szerintem a kérdésem így az a bizottsághoz, hogy lehetséges-e az, hogy ezen határértékeken, határértékek miatt, amiket majd kijelölnek, tudnak majd termékek a piacról? Másik kérdésem, hogyan akarják ezeket a határértékeket, vagy benchmarkokat betartatni. Mi a helyzet például a frissen készített ö, olajban sütött termékek esetében? Például Németországban ez probléma lehet, hiszen a városokban minden második helyen lehet kapni sült krumplit, vagy kör virslit, amit sütnek. Hogyan kívánják tehát ezen olajsütők esetében csökkenteni az akrilamidot? Most tájékoztatják erről a fogyasztókat, hogy kevesebbet fogyasztanak ezekből a termékekből? Én ezt fontosnak tartanám. Egy másik kérdés a bizottsághoz, és ezt már kérdeztem néhány ideje, mi a helyzet a kis cégeknél? Én azt kértem, hogy vizsgálják meg, hogy ezek a cégek tényleg eh, miért tudnak felállni ezeknek a feltételeknek. Például mi a helyzet a pékségekkel? Nagyon nagy lenne egyébként a dokumentáció kötelezettség is, ha ezt jól értettem. Beszéltek például az érintett eh, szervezetekkel. Én is azt támogatom, hogy csökkentsük az élelmiszerekben az akrilamid tartalmat, de úgy kell ezt elvégezni, hogy ez tényleg kivitelezhető legyen. Thank you, Mr. Sires. Köszönöm szépen, Science asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottság E képviselőjének, az EFSA képviselőjének a magyarázatokat. Az EFSA hozzászállásából azt tűnik ki, hogy az akril, ami tényleg rákeltő anyag, egy olyan anyag, amelyel kapcsolatban többször elhangzott, hogy nem lehet megállapítani ezt, hogy mekkora a napi bevihető mennyiség ebből az anyagból, úgy gondolom, hogyha ezzel nem foglalkozunk megfelelően, ha nem világosítjuk fel az embereket, és ezt nem csak az EFSA mondja, a francia élelmiszerhatóság is elmondta ezt, akkor ez gondot jelenthet. A kérdésem a bizottsághoz az az, hogyha ezt mind tudjuk, akkor miért nem fogalmaznak meg maximálisan kötelező, maximális értéket az akrilamid tekintetében az élelmiszerekben? Hogyha ennyire súlyos ez az anyag, miért nincs kötelező érvényű maximális szint meghatározva? Ezen kívül miért vannak csak nem kötelező érvényű értékek? Ezek egyébként nem is tükrözik a legutóbbi EFSA adatokat. Miért nem veszik figyelembe a legutóbbi EFSA, illetve tagállami eredményeket, amelyek azt mutatják, hogy rosszabb a helyzet, mint, amely, mint ahogy gondoltuk. Csatlakozok Charles asszony kérdéséhez a jogi alap tekintetében önök a higiénia irányelvet alkalmazzák, de szerintem jó lenne, eh, hogyha a 1881 per 2000-es irányelvet eh, alkalmaznák. Ez az élelmiszerekben található szennyeződések szintjéről szól. Elolvastam néhány ügyvédiroda véleményét is. Ők úgy gondolják, hogy az 1080, 1881 per 2000-es irányelv sokkal jobb lenne jogi alapként. A harmadik dolog, amit szeretnék megkérdezni, ez a viselkedési kódexhez kötődik. Feltételezem, és most ezt a bizottságtól kérdezem, hogy ez a viselkedési kódex elő lett készítve úgy, hogy megkérdezték az iparképviselőit is, de volt-e megbeszélés esetlegesen a független szakértőkkel, forrásokkal, fogyasztói szervezetekkel, annak érdekében, hogy egy olyan eljárási kódex jön létre, amely egyensúlyt teremt az ipari érdekek, illetve a fogyasztói érdekek között és nagyobb eh, védelmet nyújt. Ezen kívül, hogyha elolvasom ezt a viselkedési kódexet, akkor nem igazán tudok elvonatkoztatni attól, hogy ez nagyon általános, és sok mindent kéne még tisztázni, sok bizonytalanság van ebben. Úgy tűnik számomra, hogy ez a kódex inkább az iparnak felel meg. A kérdésem a bizottsághoz az, hogy hajlandóak-e arra, hogy a fogyasztók képviselőivel is beszéljenek, és megvizsgálják azt, hogy nem lehet-e még egy-két dolgot tovább tisztázni. A másik dolog az ellenőrzés. Kárnbach asszony tudja, hiszen ő a jelentés készítője az ellenőrzésnek az élelmiszerek kapcsán. Tudjuk, hogy az ellenőrzés esetében mindig a hatóság kicsit visszavonul, már csak azért is, mert nincs elég pénzük. A kérdésem az az, hogy a bizottság hogyan tudja elérni azt itt, hogy kötelező legyen a hatóságok számára az, hogy az akrilamid meglétét ellenőrizzék. Még egy utolsó dolog. El tudnám mondani a bizottság nekem azt, hát képzeljük el azt, hogy az ellenőrzés során olyan termékeket találnak, amelyekben az akril, amit háromszor, négyszer magasabb mértékben van jelen, mint ami elfogadható. Az Európai Bizottság ekkor kötelezettséget vállalna-e arra, hogy kivonja a piacról ezeket a termékeket, mert hát, hogyha háromszor, négyszer túllépik a normát, akkor szerintem az adott kontextusban az nekem már olyannak tűnik, hogy az ellen fel kell lépnünk. Ezek lettek volna a kérdéseim, Ának asszony. Thank you. Madame Girling. Köszönöm szépen, Girling asszonynak adom meg a szót. Um... Köszönöm szépen szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy miért van itt mind az EFSA, mind a bizottság. E, koordinátori ülésen úgy gondoltuk, hogy jó lenne, mind a két szervezet jelen lenne, hogy kérdéseket tehessünk fel nekik, a kapcsolatban milyen bizonyíték vannak. Mert miközben ez a egy anyag már egy ideje a radaron villog, ha az ember megnézi az nyilvánosan elérhető e, információkat, E, e, éppen a múlt héten láttam az első Királyságban nagyon ö, e, súlyos szarcímeket lát az ember, hogy hogy tudjuk pusztítani a saját életünket, hát együnk egy szendvicset sült szalonnával, meg nem tudom mivel, és akkor már is halálos veszélyben forrunk. Nos, én úgy gondolom, hogy mind a két előadás nagyon hasznos volt, de egy kicsit még össze vagyok zavarodva úgy tűnik, hogy néhány képviselő úgy gondolja, hogy ez a vegyi anyag a lehető legveszélyesebb anyag, amivel valaha találkoztunk. Nem lehet meghatározni, hogy mi az a mennyiség, amit naponta meg lehet tenni kockázat nélkül, mert nem számszerűsíteni a kockázat. Ezen kívül azt mondták, hogy ugye lehetséges, hogy esetleg lehet, hogy esetleg hozzájárulhat a rák kialakulásának az egyéb kockázataihoz. Én azt gondolom, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Figyeljünk oda jobban, továbbra is amennyire csak lehetséges ez technikailag és észszerűen a kutatásokat, ugyanakkor ne hagyjuk azt figyelme kívül, hogy az emberek szeretnének gabonapejhet, sült krumplit, meg kolbászt enni. Próbáljunk meg olyan törvényeket megalkotni, amelyek megfelelőenek itt határértékeket meghatározni. Nyilván vendéglátékvári szervezeteknél lehet, de az otthon főzögető családok, emberek számára bármit is előírni, az elég problémás. Vannak olyan burgonya fajták, amelyek ugye genetikailag módosított krumplik, de az akrilamid tartalmuk 95%-kal kevesebb, Hát akkor meg kell győzni az embereket, hogy tegyék félre a GMO aggájaikat, és egyenek egészséges GMO krumplit a természetes, nem egészséges krumplit Meg lehet ezt próbálni. Úgy gondolom, hogy nem érdemes olyan szavakat meghatározni, amelyeket nem tudunk végrehajtatni, érvényesíteni. Ugye nem vagyok teljesen biztos abban, hogy mondjuk a pirítós meg a, a sült betétása az, ami igazán megmenteni a napot az európai polgárok számára. Nem hiszem, hogy ettől várják, hogy minden jó lesz. Teljesen egyetértek a kapcsolatban, hogy hogy miért a higiéniai szabályokat lefektető rendelet alapján fognak ennek a munkának, és nem az élelmiszereket szennyező anyagokra vonatkozó rendelet alapján lépnek fel. Ez számomra is kérdés. És ne felejtsük el, hogy az élelmiszer gyártóknak ez nyilván plusz feladatot jelent, mert naplózniuk kell majd, hogy hogyan állították el az élelmiszert, és hogyha ha megtalálják ezt a vegyi anyagot a termékeikben, akkor nyilván elő kell venni majd az adminisztrációt, mint minden más ellenőrzés tekintetében. A bizottság benchmark értékeit milyen adatok alapján számították ki, olyan adatok alapján, amelyek valamennyi tagállamot reprezentatívan képviselik, mert ugyan nagyon eltérőek a, a gasztronómiai szokások, egészen más a kitettség bizonyos tagállamokban, mint máshol, hiszen egészen mást esznek az emberek itt, mint ott. Köszönöm szépen. Eh, Én is arra szeretnék emlékezni, hogy eh, amikor az EFSA az akrilamidot eh, nagyon kemény hatásokkal rendelkező szerként, rákkeltő anyagként identifikálta, akkor azt, azt is figyelembe kell venni, hogy ez attól is függ, hogy milyen súlyú az adott személy. Tehát a különböző édesipari termékek, süti, sütőipari termékek, tartós kenyerek és kekszek, főleg a gyermekek étrendjének részét képezik. Még a gyerekeknek, a kisbabáknak is tehát a nekik szánt bébi papik között is nagyon sok, nagyon nagy mennyiségben találunk akrilamidot. Egy 60 kilós ember számára meg ö, határozott értéket egy gyermek esetében már elég, hogyha egy grammot fogyaszt ebből egy kisbaba mondjuk. A probléma tehát abban áll, hogy nem állapítottuk meg azt, hogy a különböző élelmiszereknek milyen, menny, milyen mennyiségben tartalmaznak akrilamidot. Az otthoni főzés kapcsán az Egyesült Királyságban a múlt héten volt egy kampány, amelynek az volt a célja, hogy felhívják az emberek figyelmét ezekre a problémákra. Szerintem Európában is erre lenne szükség, tájékoztatni kell a lakosságot ezekről a problémákról. Miután az akrilamidot nem csak az élelmiszeriparban használják, hanem más iparban is, ezért belégzéssel és a bőrön átvaló felszívódással is bejuthat az emberi szervezetben, és az fc nek EFSA-nak ezért más ügynökségekkel közösen kell megállapítania az akrilamid szennyeződés mértékét. Köszönöm szépen, köszönöm az EFSA-nak és az Európai Bizottságnak is, hogy itt van. Azt gondolom, hogy az akrilamid az csak egy azon sok problémás anyag közül, amelyekkel az ENVI szakbizottságban találkozunk. Nagyon gyakran egyébként ugyanazokban az élelmiszerekben találjuk eh, ezeket eh, a káros anyagokat, eh, rákkeltő anyagokat az akrilamid esetében. Az állattesztek bizonyították, hogy valóban rákkeltő lehet ez az anyag. A azonban az emberre gyakorolt hatását még emberi kísérletekkel nem tudták bizonyítani. 2011 óta egyébként Európában van egy olyan eszköztárunk, amelyben ajánlások szól, szerepelnek, az akrilamid kialakulásának megakadályozása érdekében. Az Egyesült Államok is egyébként hasonlóan jár el az iránymutatások kapcsán. Tehát itt ösztönzésekre van szükség, már csak azért is, mert egyszerű a nap problémákról van szó, nem kell olyan magas hőmérsékletre és olyan hosszú ideig főzni, sütni. Én szerintem nem gondolják önök azt, hogy egyelőre még egy kicsit korai lenne mm, messze menő következtetéseket levonni egy olyan anyag tekintetében, amelyről még nem bizonyították az emberi egészségre gyakorolt negatív hatását. A asszonynak adom meg a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és az EFSA-nak a magyarázatokért, és szeretnék egy megfontolás felvetni. Ezt a vegyi anyagot 2002-ben fedezték fel az élelmiszerekben, és 2015-ben bizonyos tanulmányok készültek arról, hogy ez valóban eh, fokozhatja a rák kockázatot az állatokban. Ugyanakkor ha bármilyen fogyasztó vagy polgár e, azt meghallgatja, amiről most beszéltünk, akkor bizony megriad, és ez társadalmi riadalmat kérhet. Hiszen ilyen pillanatban e, a pirítósról beszélünk, a sült e, termékekről, pékipari sütőipari termékekről, és valójában semmiféle tömeges megbetegedésre nem került sor. Lehet, hogy eh, az egészséget károsítja eh, eh, ez az anyag, de olyan mértékben nem, hogy, hogy meg kellene itt most rémülnünk érdemes a feldolgozott termékekben vizsgálni, az ipartermékekben a jelenlét mértéket, de nem szabad elfelejteni azt, hogy a fogyasztó tisztában legyen azzal, ha túlságosan sokáig, túlságosan magas hőmérsékleten készíti az ételeit, akkor ez hozhat ilyen kockázatokat. De úgy gondolom, hogy a társadalom igényeit figyelembe kell vennünk, hiszen minden olyan termék, amelyet hővel készítünk, főzünk, sütünk, az láthatóan tartalmaz ezt az anyagot, de egy kicsit túlságosan korai arra törekednénk, hogy bármilyen határértékeket határozzunk meg. Az egyetértek, hogy az ipar, és azzal is egyetértek, hogy az a, a tehát hogy készüljenek bizonyos határértékek, de anélkül, hogy bárkit is riogatnánk. Hiszen úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban ez lenne a bős dolog. Nem kéne a kocsit fogni a lovak elé, mert azzal csak még további problémákat okozunk saját magunknak. Thank you very much. Köszönöm szépen, Dali asszonynak adom meg a szót. thank you to Köszönöm, köszönöm a bizottságnak és az EFSA-nak is, hogy megjelentek, tájékoztattak bennünket, és megválaszolták a kérdéseinket. Úgy gondolom, hogy minden egyetértünk abban, hogy ez nem egy olyan kérdés, amely megrémíti az embereket, hanem arról van szó, hogy további információt kellene e, eh, e, eh, eh, keresni. Nem tudom, hogy ebben az ügyben <clears throat> mi lenne a legjobb megoldás. Egyetértünk abban, hogy nem lehet teljes mértékben kiiktatni ezt a vegyi anyagot a termékekből. Úgy gondolom, hogy mégis csak szükség lenne a lehető legalacsonyabb szinteket biztosítani, hiszen meg akarjuk védeni a fogyasztókat, különösen a leginkább veszélyeztetett fogyasztókat. És lenne néhány kérdésem a bizottsághoz és az EFSA-hoz is. Először is. A bizottság hogy tudja biztosítani, hogy nem perül fel olyan helyzet, amikor például a egyes vállalkozások azért nem lépnének, mert mert eh, ez túlságosan eh, magas költséget jelentene. Egyetetek a bizottsággal azzal, hogy egy eh, EU szintű tudatossági szemlélet formáló kampányra lenne szükség. Ez nyilvánvalóan olyan üzenet, amelyet el kell juttatnunk a polgárainkhoz. Ugyanakkor szeretném tudni, hogy mi a bizottság állásfoglalása a harmonizált minimum ellenőrzési frekvencia gyakoriság tekintetében a tagállami szinten, és hogy tudja a bizottság az biztosítani, hogy tagállami szinten a vonalkozó szabályokat majd betartják. És végül ugye benchmark szintekről is beszélünk. Szeretném tudni, hogy miért pont ezeket választották a rendelet alapjának, különösen, hogy rámutattak, hogy ezek a szintek nagyon magasak tulajdonképpen ahhoz képest, hogy milyen szinteket figyelnek meg az élelmiszerekben. Igazándiból az élelmiszeripari termelők nem is nagyon tudják ezeket a magas szinteket elérni, akkor se akarják, úgyhogy jobb lenne, hogyha valami tisztább képet kapnánk. Elnök, köszönöm szépen, de asszonynak, Réda adom meg a szót. Köszönöm szépen ennek asszony. Hosszú időn keresztül dolgoztam az orvosi tevékenységek során, és személy szerint magam is kutattam, és megvizsgáltam a vonatkozó irodalmat is. Itt nem csak a kockázatról van szó. Hogyha például a dohányzásról beszélünk, azért már bocsánat, de a probléma az nem egyenrangú a dohányzással. Itt vannak, lehet, hogy vannak kockázatok, de azért én mindig is szerettem a jó kenyeret, szerettem a chipset, és az elmúlt húsz évben fogyasztottam is ezt. Ugyan gyógyszerész vagyok, sőt, doktori fokozatom is van ezzel kapcsolatban, Azt gondolom, hogy azért az akrilamidnál vannak borzalmasabb dolgok a világon. Nem arról van szó, hogy egész nap ezt kellene csemegéznünk, de azért egy pirítós kenyér és a sült krumpli nem gondolom, hogy halálos dózisokat jelentenének. Itt egyszerűen csak a kockázatokkal együtt kell élni, ezeket kiegyensúlyozottan kell kezelni. Ennyi lett volna a hozzászólásom. Thank you, Madam Köszönöm, Reid asszony. Grip úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Azt szerettem volna elmondani, hogy a, az élelmiszerek hőkezelése bebizonyította már azt, hogy a hőkezelés során olyan anyagok szabadulhatnak fel, amelyek károsak az emberi egészségre. Ezt láthatjuk például a sütés, tehát a, a hosszantartó a hús sütés kapcsán, hogyha nagyon magas hőmérsékleten nagyon sokáig sütünk húst, az sem túl egészséges. A korábbi parlamenti vagy jogalkotási ciklusban volt egy vitánk, ami hasonló volt ez ehhez a maihoz. A hústermékek füstölésével kapcsolatban. Hát ugye nagyon sok híres füstölt sonka található igen sok országban, például az én hazámban is, és ezzel kapcsolatban volt is egy figyelemfelhívó kampány, amelyben azt mondt, azzal vádoltak bennünket európai jogalkotóként, hogy mi olyan jogszabályokat alkotunk, amelyek miatt helyi, speciális, hagyományos termékeket nem lehetett tovább készíteni. mert ezeknek az országoknak a hagyományos gasztronómiáját fenyegettük a jogszabályainkon keresztül. Úgyhogy a mostani kérdéssel kapcsolatban a mi feladatunk az, hogy egyrészt hallgassuk meg a tudományos véleményeket az új adatok fényében, hallgassuk tehát meg ezeket az információkat azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lehet az egészségünkre mindez, de emellett, ahogy a Ajózó asszony is elmondta, fontos lenne azt is figyelembe venni, hogy 2002-ben készültek az első tanulmányok, állatkísérletek, amelyek során az akrilamid negatív hatásáról, rákeltő hatásáról megszülettek az első adatok. Ugyanakkor mindez nem nincsen hatással arra, hogy az emberi egészségre milyen hatással vannak van az akrilamid, de ahogyan elmondtam, nagyon sok minden függ attól, hogy milyen hőmérsékleten készítik el ezeket az élelmiszereket. Én szerintem az lenne a legfontosabb, hogy minél szélesebb körű tájékoztatással rendelkezzünk, ugyanis az élelmiszeripari termékek esetében az is fontos kritérium, hogy minél hosszabb legyen az eltarthatóságuk ezeknek az élelmiszereknek, tehát ilyen céllal valósítják meg őket. Az élelmiszeriparral is meg kellene egyeznünk abban, hogy a bevált gyakorlatot kövessék, és ezen keresztül talán az első lépést megtehetnénk az elérendő cél érdekében. Azután majd meglátjuk azt, hogy milyen pozitív hatásokkal járna mindez. Emellett van már pozitív válaszunk az élelmiszeripar egyik szereplőjétől. Itt az Európai Parlamentben volt is egy szeminárium, amelyben az élelmiszeripar szereplői azt mondták, hogy őket érdekli ez a vita, és szívesen részt vesznek benne. A mi esetünkben itt arról is van szó, hogy garantálnunk kellene, hogy biztonságos élelmiszereket tudjunk nyújtani a fogyasztóknak. A megoldás tehát abban állhat, hogy a technológiát hozzá alakítjuk a céljainkhoz. A feldolgozó ipar bizonyos kötelezettségeket kellene vállaljon, és aztán egy ilyen biztosítási rendszert kellene kialakítani az élelmiszeripari vállalatok számára, amelyek révén biztosítani tudjuk a fogyasztók számára a termékek biztonságát. Egy másik fontos elem a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás lenne. Ezen belül is a arra vonatkozólag is, hogy az otthoni főzéssel kapcsolatban milyen gyakorlatot kellene megvalósítsanak az emberek. Én nem gondolom, hogy ez ennél sokkal nehezebb feladat, tehát a fogyasztók azok, akik nagyon sok esetben maguk készítik el az ételeket, tehát itt adhatnánk azzal kapcsolatos információt, hogy hogyan lehet elkészíteni az élelmiszereket úgy, hogy egészségesebbek maradjanak tudjuk például azt is, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyek ugyan kis mennyiségben nagyon is egészségesek, de hogyha óriási mennyiségben fogyasztja valaki őket, akkor az egészségügyi kockázatot jelent. Egy modulációra van tehát szükség, és ezen keresztül el lehetnek kerülni azokat az élelmiszereket, alapanyagokat, vagy főzési módozatokat, amelyeknek negatív lehet a hatása. Természetesen minden attól függ, hogy hogyan állunk hozzá ez a kérdéshez, és egyértelmű az is, hogy a főzés, sütés során megváltozik az élelmiszerek hatása. Tehát itt az Európai Bizottsággal és más érintett felekkel is érdekes lenne eszmét cserélni, hogy ezeket a kockázatokat el tudjuk kerülni. Ugyanakkor nem egy különlegesen nehézkes vagy bonyolult jogalkotási csomagra van szükség, mert különben ütközni fogunk azokkal a hagyományos élelmiszerekkel, amelyek kulturális gazdagságát adják Európának. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, thank... Caputo. Köszönöm szépen. Júniusban az EFSA egy tudományos értékelést tett közzé az akrilamid jelenlétével kapcsolatban az élelmiszerekben. Akrilamid és glicéramid kapcsán az jelent meg, hogy ezek rákkeltő és a genetikai állományt fenyegető problémákat vetnek fel, tehát hogy DNS mutációt okoznak, és rákeltőek. Az EFSA szerint tehát nem lehet megállapítani azt, hogy mekkora az a napi adag, amely elfogadható az akrilamid kapcsán. Sajnos az Európai Bizottság javaslata, mint hogyha nem venné figyelembe az EFSA végkövetkeztetéseit, tehát gyakorlatilag arra próbálja rá kényszeríteni az európai élelmiszer ágazatot, hogy egy nagyon bonyolult bevált gyakorlat csomagot alkalmazzon, amelyet egyébként a lobby csoportok alakítottak ki. Ezek mind indikatív jellegűek, és bőven meghaladják a tesztelt élelmiszerekben talált akrilamidra vonatkozó javaslatokat. Az akrilamid rendkívül mérgező anyag, és az Európai Bizottság nem új jogszabályt alakít ki ennek a kikerülésére, hanem egy higiéniás jellegű problémaként kezeli mindezt, ami sokkal kevésbé kötelező érvényű. Az akrilamiddal kapcsolatban nem állapítja meg tehát azokat az értékeket, küszöbértékeket, amelyeket az iparágnak be kellene tartania, hanem egy kicsit őrájuk bízza ennek az alkalmazását. Pedig tőlünk pont ennek az ellenkezőjét kéri az európai állampolgár. Jogi értelemben kötelező jogszabályra van szükség. Látnunk kell azt, hogy gazdaságilag és szankciók bevezetésével lehet csak garantálni ennek az eszköznek a hatékonyságát. Meg kell változtatni az élelmiszeriparnak a saját, az eljárásait, hogy a fogyasztóknak ne kelljen rákkeltő anyagokat megenniük, amikor chipset vagy kávét fogyasztanak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most pedig visszaadom a szót az EFSA képviselőinek, és aztán a bizottságnak. Köszönöm szépen. Hugász asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az EFSA következetése egyértelmű, hogy az állatkísérletek azt mutatták, hogy az akrilamid jelenléte növeli annak a lehetőségét, hogy génmutációk alakulnak ki, és EFSA arra jutott, hogy az akrilamid az élelmiszerekben lehetséges módon növelheti minden korcsoportban a rák kialakulását. Tehát ezt figyelembe kell venni, de nem egy, nem kell megongatni a vészharangot, ahogy mondtam, tehát csökkenteni kell a kitettséget ezen vegyi anyaggal szemben, ez biztos ami a foglalkozási kitettséget illeti, itt rámutattak arra, hogy vannak más módja is, hogy az ember ki legyen téve azokról, aminek nem csak az élelmiszerekben. Értékeltük a foglalkoztatási kitettséget az akrilamid esetében, de ez alacsony szintű volt. Az EFSA mindig is a referencia értéket annak alapjában határozza meg, hogy a bizottság mit kérdezett. A bizottság azt kérdezte, hogy milyen fajta veszélyt jelent az akrilamida az élelmiszerekben az emberi egészség szempontjából. Más opciókat ezért nem vettünk figyelembe, csak röviden csak nagyon röviden vizsgáltuk ezeket meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig az igazgató asszony kapja meg a szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a feltett kérdéseiket. Néhány szót hadd szóljak. Én értem, hogy önök már korábbi tervezeteket is láttak az Európai Bizottság szövege szempontjából, hadd hangsúlyozzam, hogy a munka zajlik, alakítjuk ezt az intézkedést, és már az elmúlt hetekben is ezzel foglalkoztunk, és pontosan ezért, amire utalnak, ez nem százszerzelekosan a legutóbbi verzió, de ahogy mondtam, zajlik a munka. Kaptunk kérdéseket a jogi alapról, és arról, hogy az első intézkedés esetében, vagyis az enyhítő intézkedések esetében miért javasoltuk a 1852-es irányelvet a a viták alapján, és amit az EFSA is elmondott, abból egyértelmű, hogy az élelmiszerben lévő akrilamid dot nem lehet elkerülni, ez nem egy technikai szennyező anyag, amit eh, el lehetne kerülni. Az elképzelés az az, hogy ezt a lehető legjobb módon csökkenteni kell, azáltal, hogy jó gyakorlatokat alkalmazunk, biztosítva az emberi egészség legmagasabb védelmét. Tehát nem arról van szó, hogy most megtiltjuk a chipseket vagy a eh, pirítóst, hanem azt szeretnénk, hogyha a előállítók arra törekedjenek, hogy ne égjen meg nagyon a pirítós, és hogy a lehető legalacsonyabb legyen az akrilamid szintje, de ennél sokkal bonyolultabb ez a dolog, ez függ a nyersanyagok kiválasztásától, azok terülásától, stb. Tehát a 1852-es irányelvet rendeletet választottuk jogi alapként, mert ez egy olyan jogszabály, amely felelősséget ró az élelmiszer ipari vállalatokra, vállalkozásokra, hogy biztonságos élelmiszereket állítsanak elő. Ez adja meg azt az eszközt, amelyek kötelezni lehet őket arra, hogy megelőző intézkedéseket alkalmazza, alkalmazzanak a vegyi anyagok elkerülésére az élelmiszerekben. Szeretném leszögezni azt, hogy ezek az intézkedések, amiket javaslunk, azok nem zárják ki azt, hogy más jogszabályokat is figyelembe vegyünk ahhoz, hogy csökkentsük az akrilamid jelenlétét az élelmiszerekben. A bizottság második lépésként bizonyos kész ételek esetében maximum szinteket szeretne meghatározni akrilamid szempontjából, és ezt esetlegesen egy másfajta jogi alapján lehetne megtenni. Ezen kívül szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az általános élelmiszerügyi jogszabály is már eszközeket ad a 11-es cikkben például olyan élelmiszerek esetében, amelyek nem biztonságosak, ezeket el lehet távolítani a piacról, tehát például, ha túlságosan magas az akril, amit tartalom. Gondoltunk itt bébételekre, kekszekre, ezeket vissza lehet vonni a piacról, vagy vissza is vonták a piacról, mert túllépték a benchmark értékeket négyszeresen vagy ötszörösen. Úgy gondoljuk, hogy ha azt akarjuk, hogy az előállító legyen felelős az élelmiszer biztonságáért, akkor azt a jogi szabályt kell alapul venni, amit a, javasoltunk. Nem elegendő az, hogy csak maximum szinteket írunk elő, és a, az élelmiszeripar viszont nem veszi ezt figyelembe a termelés szempontjából, és pontosan ezért választottuk ezt a megközelítést, szerintünk ez fogja a lehető legjobb eszközt adni ahhoz, hogy csökkenthessük az akrilamid jelenlétét az élelmiszerekben, mert az élelmiszergyártóknak kell felelősséget vállalniuk. Az eljárási kódexről is kaptunk kérdést, ahogy mondtuk, az élelmiszergyártóknak a legjobb gyakorlatot kell alkalmazniuk, és ezen kódex fontos lehet abban, hogy az ipari szektor részt vegyen ebben, hiszen nekik is van szaktudások, amelyekkel csökkenteni lehetne az akrilamid jelenlétét. Áttekintettük a szakértői, a tagállami szakértők áttekintették ezt a kódexet, ezt megjegyzésekkel látták el. Voltak olyan találkozóink is, amikor fogyasztói szervezetekkel találkoztunk például decemberben, és a fogyasztói szervezetek is elmondták véleményüket erről az eljárási kódexről. Nem értek ezzel adja, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek elleneznék ezt a kódexet a jelenlegi formájában visszatérve a benchmarkok meghatározásához, volt egy kérdés, hogy hogyan dolgoztuk ki ezeket a benchmarkokat. Ahogy mondtam, nagyon sok adatot alkalmaztunk, amelyek benne vannak egy EFSA adatbázisban, azon tagállamoktól származik ez, amelyek az elmúlt években adatokat adtak nekünk. Nem minden tagállam adott át adatokat, viszont az a véleményünk, hogy általánosságban jó az áttekintésünk a legfontosabb élelmiszercsoportokról, illetve az akrilamid jelenlétéről ezekben. A benchmark szintek olyan szinten lesznek, amely 15%-át jelentik annak, ami már veszélyes lehetne, tehát nem arról van szó, hogy teljes élelmiszer csoportokat szeretnénk a piacról eltüntetni, hanem olyan gyártókat, folyamatokat szeretnénk megcélozni, ahol a legmagasabb szint található. Ezen kívül a bizottság hajlandó rendszeresen felvizsgálni ezeket a határértékeket, ami azt jelenti, hogy mindig alacsonyabb és alacsonyabb akrilamid szint jönne létre. A cél az az, a cél nem az, hogy bármilyen speciális ételt, élelmiszert eltávolítassunk a piacról, inkább csak a, a tudatosságot szeretnénk növelni, szeretnénk, hogyha a gyártó foglalkoznának ezen vegyi anyaggal. Azt is javasolták, hogy a maximális szinteket alkalmazzák úgy, mint eszközt, és foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy elmondtam, jelenleg áttekintjük a maximális szinteket, és a második lépésben a kész ételeket fogjuk megcélozni, viszont összességében az akrilamid esetében a maximális szint meghatározása nem annyira egyszerű, hallhattuk azt, hogy az akril, amit előfordul a chipsekben vagy a sült krumpliban is, és eh, itt ez attól függ, hogy hány, mennyi ideig tárolták a, a burgonyát télen, minél hosszabb ideig tárolják ezeket, annál e, nagyobb az akrilamid aránya az előállítás során. Tehát ezért a maximális értékek meghatározása nem igazán fedné le azokat az eseteket, amikor jobban el lehetne járni. Itt bizonyos nyersanyagok esetében csökkenti lehetné a szintet, és nem fedné le például azokat a termékeket, amelyeket olyan burgonyából állítanak elő, amelyet hosszú ideig tároltak szeretnénk, hogyha minden előállító foglalkozna azzal, hogy eh, hogyan tárolják a nyers anyagokat, és hogyan tudják úgy kialakítani a folyamataikat, illetve a csapszintű eh, akrilamid tartalom jöjjön létre. Tehát a maximális tartalom meghatározása már az elején a termékcsoportok esetében nem célra vezető, nem megvalósítható, és ez nem az az eszköz, amelyel tényleg csökkenteni lehetne az akrilamid jelenlétét minden eh, élelmiszercsoportban és minden fogyasztó esetében. Szó volt a tudatosság kialakításáról is. Nagyon fontos leszögezni ezt, hogy nem arról van szó, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, itt arról van szó, hogy tájékoztatni kell a fogyasztókat, különösképpen arról, hogy milyen öm, veszély lehetnek az otthoni sütésnek. Nagyon fontos az, hogy ne éget spiritus tegyünk, hanem annak a színe legyen világos barna. Tehát nem szeretnénk pánikot kelteni például ami hogyha valaki pirítós teszik. A tagállamok nagyon aktívak, az Európai Bizottság támogatja ezt, ugyanis eh, ez nagyon fontos, hogy a tagállamok eh, tudatosító kampányokat eh, folytassanak azzal kapcsolatban, hogy az emberek kicsit módosítsanak az étrendjüket. Az Európai Bizottság támogatja a tagállamokat, akár csak a fogyasztói szervezeteket, és információkat adunk át, anyagokat adunk át, amelyekkel meg lehet könnyíteni ezeket a figyelemfelkeltő kampányokat. Valaki azt kérdezte, és most visszatérnék erre a kérdésre. Megkérdezték azt, hogy a KKV-k ezt mind be tudják-e tartani. Minden élelmiszeriparban dolgozó már saját ellenőrzést folytat a HCCP rendszer alapján, és ezek a helyek is foglalkozni tudnak majd az akrilamid kérdésével. A kódexit is hasznos lehet, hiszen ez a KKV-knak is szól. A kis vállalkozások is ezt célra tudják hajtani, plusz segítség, vagy pénzügyi segítség nélkül. Hivatalos ellenőrzések, ez az az elv, amit leszögeztünk a hivatalos élelmiszerellenőrzési rendeletben, tehát ezek az ellenőrzések kockázat alapúak. Ezt kiemeljük majd a jogszabályban, értesítjük az illetékes ellenőrző hatóságokat, és eh, a hivatalos eh, ellenőrző hatóságok megkapják a mintavételi eh, eljárásokat. Ahogy mondtam, az elv az az, amit már a hivatalos élelmiszerrendeletben is rögzítettünk. Szerintem ezzel meg is válaszoltam a kérdéseket. Nagyon érdekes mindaz, amit az egyik képviselő megemlített, az akrilamid. más helyen is megjelenhet foglalkoztatás körében, vagy, vagy dohányzás által, tehát más kérdéseket is meg lehet vizsgálni, de most kifejezetten az élelmiszerről beszélünk, és ez a mi részlegünknek a témája és mindenképpen kiegyensúlyozott módon kívánunk eljárni, és bízunk abban, hogy sikerül majd elérnünk azt, amit szeretnénk, vagyis, hogy csökkentsük az akrilamid jelenlétét az élelmiszerekben. És ezzel le is zárom. Köszönöm. Thank you very much for the... Köszönöm szépen ezt a részletes választ. Van-e kérdés? nincs, akkor köszönöm kollégáimnak, hogy érdeklődésüknek adtak hangot. Ez volt a mai nap ülésünk utolsó napi rendi pontja. Mindenkit emlékeztetnem arra kell arra, hogy a következő ülésünkre csak február 27-28-án kerül sor, úgyhogy addig még találkozunk a plenárison. Köszönöm szépen!